Alapítom az ő mandátumoknak a szabadáválását, és várjuk az ezzel kapcsolatos állásfoglalását eh, a Nemzeti Hatóságnak. Az új tagoknak a mandátumát megvizsgálta a jogi bizottság, és eh, javasolja en, ezen mandátumoknak a hatályos nyilvánítását. Hiltrud Bereyernek és Stau, Gabriele Staunernek a mandátumát eh, érvényessé nyilvánítani javaslatom, javasolom. Van esetleg ezzel kapcsolatban kifogás? nincs, ezzel megállapítjuk az ő mandátumoknak az érvényességét. Az Alkotmányügyi Bizottság a 22-es